segítségével. Reméljük, hogy a politikai szándék meg jelen lesz a madridi csúcson, és továbbra is kulcshelyet fog elfogadni. Köszönöm. Köszönöm, Köszönöm szépen. Ezzel lezárom ezt a napi rendi pontot, és a szavazásra a májusi első plenáris ülésen kerül majd sor. Holnap reggel frakcióval való egyeztetés után arra történt javaslat, hogy Katonino jelentését áttegyük egy másik napra. Itt a csalás elleni küzdelemről van szó. Van-e megjegyzés ezzel a napirendi módosítással kapcsolatban? Úgy tűnik, hogy nincsen. Ezzel akkor engedélyeztük a napi rendet, illetve jóvá hagytuk. A következő napi rendi pont az Európai Unió fő képviselőjének nyilatkozata, Östön asszony nyilatkozata Kirgizisztán témájában.